Kedves kollégák, folytatjuk akkor a munkát. Mielőtt a ma délutáni első jelentésről elkezdenénk a vitát, beszeretném jelenteni, hogy a tegnapi jegyzőkönyvet ö, rendelkezésre bocsátottuk, van-e megjegyzés? Akkor